a nők elleni erőszakról. Megadom a szót négy percben. Biztos asszony, kedves kollégák! Először is köszönetet mondok a árnyékjelentéstevőknek, az Európai Női lobbynak és másoknak, akik hozzájárultak ez a jelenlés, jelentéshez. A nemi alapú diszkriminációról van szó, és ez a nemek közötti egyenlőtlenség fő oka. A nők nem tudnak megfelelően részt venni a gazdasági, politikai, kulturális életben. A hozzáadott érték értékelése szerint 25, legalább 25 a nőknek felnőtt életében legalább egyszer erőszakot viselt el, és 10%-uk pedig erőszakot tapasztalt a szexuális életben. A családi erőszak is elterjedt, és naponta hét nő hal meg emiatt. 228 milliárd euróról van szó, itt az elvesztegetett gazdasági eredmények és egy sor más következménye van ennek. Különböző joganyagok születtek a nők elleni erőszak jegyében, de nincs megfelelő jogalkotási aktus eh, sem megfelelő stratégia arra, hogy eh, leküzdjük a nők elleni erőszakot. 28 eh, tagállamban különböző törvények vannak érvényben, és nincs kétség a felől, hogy ennek határon átnyúló következményei vannak. Az EU-ban meg kellene határozni a minimum standardokat e téren. A jelentésben van egy állásfoglalás és egy jogalkotási melléklet a szerződés 84. cikkén alapszik ez, a tisztségviselők képzése is beletartozik. A 83 per 1-es cikk értelmében a, ezt a fajta erőszakot bűncselekménynek kell tekinteni. A bizottság tett javaslatot arra, hogy a tagállamok lépjenek a nők elleni erőszak ellen. Fontos az is, hogy statisztikai adatokat gyűjtsenek a nemi alapú erőszakról, és foglalkozni kell a megelőzéssel és a védelemmel. A tagállamok még nem tettek eleget ennek a felhívásnak, és éppen ezért felhívjuk, sürgetjük a bizottságot arra, hogy az EU az erre vonatkozó nemzetközi okmányt írja alá. Megfigyelő központra is szükség van a nők elleni erőszak tárgyában, és meg kell említeni itt a nemek közötti egyenlőség európai ügynökségét fel kell hívni a figyelmet, tudatosítani kell ezt a problémát az állampolgárok között, és az EU-nak nemzetközi szereplőnek kell lennie a nemi alapú erőszak kivédése terén. Ez minden nőt érint, minden nőt az EU-ban be kell ebbe vonni, és reméljük, hogy ezt a jelentést holnap elfogadja a plenáris, reméljük, hogy igen, komoly elkötelezettségek születnek majd ennek nyomán. Köszönöm. Köszönöm szépen, Párvanova asszony. A kecsriáj eljárás következik, és sokkal többen jelentkeztek szóra, mint amennyi időnk van, hiszen 5 perc áll rendelkezésünkre. Ezért először most Angelidi asszonynak tudom megadni a szót. Elnök úr, Évek óta egyre inkább eh, ugyanazok a drámai adatok vannak itt előttünk. Európában minden harmadik asszony találkozik az erőszakkal életes során, és a nők több mint 10%-át éri szexuális erőszak. A nőkkel szembeni erőszak eh, prioritás kell, hogy legyen Európában az ez elleni küzdelemmel kapcsolatban nulla toleranciára van szükség. A nők elleni erőszak egy rendkívül súlyos bűncselekmény. Irányelv hasznos lehet, hogyha szigorúbb elrettentő és hatékony normákat akarunk érvényesíteni, mint a 28 tagállamban. Szükség van egy cselekvési tervre is annak érdekében, hogy a megelőzés is nagyobb szerepet kapjon. Köszönöm szépen, Angelidi asszony, Borszak kollega következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Én személyesen úgy gondolom, hogy hihetetlen, hogy nincs stratégia az EU szintjén a nők elleni erőszak elleni fellépésre. Felnőtt életük során minden negyedik nő ér erőszakos támadás, és a nők 10%-a nemi erőszak kategóriájába tartozó agressziónak esik áldozatul. És természetesen nem igazán megbízhatóak a számadatok se, hiszen nincs módszertan sem az EU szintjén. A GDP jelentős részét olyan egészségügyi ápolásra fordítják, ami ilyen erőszakos erekedetek miatt válik szükséges, de a pszichikai traumát nem lehet számszerűsíteni. Majdnem az EU lakosságának a feléről szó van, úgyhogy mindenképpen figyelmeztetnünk kell a bizottságot a feladataira. Köszönöm szépen. Bilbao Barandika asszony következik. Gracias, presidente. Köszönöm, elnök úr. 3000 nő hal meg évente Európában úgy, hogy erőszaknak esik áldozatul. Ez csak becslés, hiszen nem rendelkezünk számadatokkal a háztartáson, családon belüli erőszakra vonatkozóan az sokszor magánügynek minősül, pedig alapjogokat sértenek meg, komplett európai stratégiára van szükségünk az áldozatok megoltalmazása érdekében. Nagyon fontos a prevenció, a megelőzés. Ez a legsúlyosabb egyensúlytalanság, ugyanis a férfiak és a nők helyzete között gondoskodni kell arról, hogy minden háztartásban tiszteletben tartsák a nőket Európában. Köszönöm szépen, Tomasics asszony következik. borbi protiv Köszönöm szépen. Nő vagyok, és korábban rendőrként is dolgoztam, támogat osztottam az állásfoglalásnak különösen azt a részét, amely a tudatformálást, a szenzibilizálást helyezi előtérbe. Az oktatási rendszerben is kiemelt, kell, kiemelt helyet kell, hogy kapjon az erőszak elleni fellépés. Amikor rendőrként dolgoztam, nagyon sokszor kerültem kapcsolatba erőszakos cselekmények nő áldozataival, és tudom, hogy mennyire nehéz problémáról van szó. Olyan jogszabályokra van szükség, ami, amelyek segítik elkezdik az erőszak elleni küzdelmeket, küzdelmet. Minden utcán előfordul az erőszak, itt Brüsszelben is, és együtt kell dolgoznunk bizonyos helyi sajátosságokat figyelembe véve minden lehetséges szervezettel, akik segítik a munkánkat. Köszönöm szépen, Tomasics asszony, most pedig Basescu asszony következik. Köszönöm, 83 százaléka a családi erőszaknak nőket érint, és minden 30. másodpercben az országunkban egy nő családon belül erőszak áldozatává válik. Ez keserű valóság, és ezek a visszaélések, cselekmények számuk egyre növekszik az isztambuli egyezmény aláírása, ratifikálása fontos lenne, és a bizottságnak, tagállamoknak világos üzenetet kell közvetíteniük. Nincs tolerancia a nőkkel szembeni erőszakot illetően. Nagyon sok esetben a, ez a magatartás az oktatás eredménye, nem szabad elfelejteni egy fontos aspektust, a mai gyermekek holnap felnőszei, és úgy fognak cselekedni, ahogy nevelték őket. Köszönöm szépen. Most pedig Lupcseva asszony utolsóként kap szót. Lupcseva. Lupcseva asszony. Elnök úr, Tisztelt kollégák, biztos asszony! Az Európai Parlament rendszeres időközönként megvitat jelentéseket, amelyeknek tárgya a nőkkel szembeni erőszak. Sajnos azonban még mindig nem sikerült megfelelően megoldani ezt a problémát. A nőkkel szembeni erőszak bizonyos gondolkodásmód és magatartás forma kifejezésre juttatása, vannak fizikai, szexuális, érzelmi aspektusai is. Nagyon gyakran még az áldozatokat, a nőket büntetik. A nőknek nem csak jogi segítségre van szükségük, hanem egészségügyi, pszichológiai segítségre. Minden elképzelhető módon segíteni kell őket a következmények feldolgozásában hogyha gyermekek, fiatalok válnak az erőszak áldozatává, az ő sorsokat különösen figyelemmel kell kísérni, hogy megelőzhessük az ilyen bűncselekményeket. Európai rendeletre van szükség ezen a területen, és kampányokra, felvilágosításra. Köszönöm szépen, Lukcseva asszony. Elmondtam már, hogy nem tudok mindenkinek szót adni, mindenkinek, mindenek előtt azt kell figyelembe vennem, hogyha valaki már korábban más kecsdi eljárás során szót kapott. Végül most lezárjuk ezt a témát, Georgieva biztos asszonyé a szó. Thank you, Mr. President. Köszönöm, elnök úr. Nap mint nap nőket és lányokat aláznak meg, vernek meg, zsákmányolnak ki, szexuálisan gyilkolnak meg egyszerűen azért, mert nők, mert lányok. Ezek a dolgok a tagállamainkban történnek, a világ minden országában megtörténnek, nem csak azon nők számára szörnyű ez, akikkel megtörténik, az egész társadalom számára elfogadhatatlan ez a jelenség. Gratulálok Parvanova asszonynak, köszönöm a jelentését, és tisztelettel hajtok fejet az elkötelezettsége, a tisztességes hozzáállása előtt és azelőtt, hogy felhívást intéz a bizottság felé. Mi az Európai Bizottságnál megmutattuk, hogy elkötelezettek vagyunk az iránt, hogy az EU jogköreit teljes mértékben felhasználva támogassuk a tagállamokat a nők elleni erőszak minden formája elleni küzdelemben és természetesen a világ többi részével való kapcsolattartásunkban is folyamatosan napirenden tartjuk mindezt. Az én tárcámnál is a humanitárius segélyezés során. Nagyon fontos, hogy az EU-n belül is a nőket mindenfajta erőszaktól megvédjük. Ennek a keretét az embercsempészet emberkereskedelem elleni irányelv, a gyermekek szembeni abúzus és a gyermek pornográfia elleni szabályozás, illetve a védelmi utasítás bűnügyi téren, illetve a bűncselekmények áldozatainak védelméről szóló jogszabály szolgál. Ez az erőteljes jogi keret már létezik, és a bizottság monitorozza folyamatosan ennek a jogi keretrendszernek a megvalósulását tagállami szinten. A parlament által javasolt nők elleni erőszak prevenciójára vonatkozó jogszabályt alaposan elemezni kell, már mint azt, hogy miként illeszkedhet a különböző hatáskör, hatáskör megosztásokba tagállamok és az európai intézmények között. A Lisszaboni szerződés negyedik cikk cikke a bűnmegelőzésben elég világosan korlátozza az EU hatásköreit. Azt is alaposan értékelnie kell a bizottságnak, hogy mivel már egy sor preventív fellépésünk volt, például a közvélemény figyelmének felkeltése, különböző projektek finanszírozása a terepen, és ezek is az erőszak megelőzésére irányulnak. Elemezni kell tehát a helyzetet, ugyanakkor egyetértek Parvanova asszonynal, hogy konkrét fellépések nyelvére kell fordítani az értékelések eredményét az EU szintjén és a tagállamokban, és az Eurostat munkájában, az alapjogi ügynökség, a nemi egyenjogúság ügynöksége munkájában részt veszünk, azokat támogatjuk. Fontos, hogy megbízható adatokat kapjunk a tagállamoktól, és számíthatnak a bizottságra abból a szempontból is, hogy az új jogok, egyenjogúság európai polgári öntudat program keretében is a kialakuló hálózatot is felhasználjuk erre a célra. Nagyon fontos a női nemi szervek csonkításának is véget vetni. Február 6-a a nulla tolerancia világnapjává vált a női nemi szervek megcsonkítása vonatkozásában. A nőkkel szembeni erőszak elleni küzdelemben, illetve a családon belüli erőszak terén folyamatosan vizsgáljuk, hogy az EU intézményeinek milyen hatásköre van, ami lehetőséget ad a fellépésre. De a legfontosabb, hogy az egyezményeket a tagállamok ratifikálják. Már majdnem négy év eltelt az egyezmény aláírása óta, 20 tagállam aláírta, de csak Ausztrál, Ausztria, Olaszország és Portugália ratifikálta. Tehát három ország ratifikálta csak, pedig nem csak ezekben az országokban voltak és vannak problémák folyamatosan kérdezi a sajtó, hogy miért nem ratifikálta a többi tagállam a nők elleni erőszakról szóló első kötelező erejű nemzetközi egyezmény? Mitől félnek? tagállamainkban, amennyiben működik a jogállam, akkor nem kell félni attól, hogy az Európa Tanács egyezményéhez csatlakozzanak. Bízom benne, hogy nagyon hamarosan előrelépést fogunk tapasztalni ezen a téren is. Én azzal eh, zárnám, hogy a bizottság minden eh, jogkört ki fog használni annak érdekében, hogy a tagállamok eh, a lehető leghatékonyabban lépjenek fel a női, nők elleni erőszak ellen, ugyanis ez az egész társadalom érdekében történne. Köszönöm szépen a figyelmüket. Köszönöm szépen, Georgia Vasszony. Ezzel lezártuk az cserét. Holnap 12-kor lesz a szavazás. Következő napirendi pont Hannibal asszony jelentése szexuális kizsákmányolásról és a prostitúcióról, valamint a nemek közötti egyenlőségre gyakorolt hatásról. Négy percben öné a szó, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm, kedves kollégák, köszönöm az árnyék előadóknak,